A Kramer jelentés következik, közlekedés technológia a jövőbeni mobilitásra vonatkozóan, és meg is adom a szót a jelentés készítőjének, Kramer úrnak. Rendben van mikrofon, elnök úr, kedves kollégák, először is köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentések felelőseinek. Nagyon jó volt az együttműködés, jó eredményt értünk el, és a bizottság nagy többséggel szavazta ezt meg. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, reakció a bizottság közleményére Európa jövőbeni mobilitásával kapcsolatosan. Egyetértettünk mindannyian abban, hogy az eddigi közlekedési innovációk a jelenlegi rendszer nem megfelelő, javítani kell. A jelentés célja, hogy az uniós politikát az éghajlatvédelemmel összhangba hozzuk, és ehhez az erőforrásokat hatékonyan kell hasznosítani. Nem szeretnénk kétvágányú kutatást, erre sokszor van példa. Csökkenteni szeretnénk a bürokráciát, hogy a KKV-k is könnyebben hozzáférjenek európai pénzekhez, és hát a határon átnyúló projekteket kívánjuk erősíteni. Ha megnézzük a vasúti térképet, akkor ez egy puzzle, ez alig ez, ez mindenütt más, ahol határ van, és hát itt még messze nem értük el azt, amin dolgozunk nagyon hosszú ideje óta. Új értelmezésre van szükség az innováció vonatkozásában. Ez nem csak a technológiát kell, hogy érintse, hanem az emberi magatartást is. Az autó birtoklása már nem olyan fontos, mint az 50-es, 60-as években. Most sokkal inkább a használat áll előtérben. Eh, a technológia semleges politika. E, ez az egész életet kíséri, de bármilyen szegmens keresünk ki, az elektromos autónak csak akkor van értelme, hogyha az egész élet ciklusa jobb, a termelés, a használat és a reciklikáció, ez így együtt, és csak akkor látjuk, hogy ez jobb, mint a hagyományos gépkocsi Azért mondtuk azt, hogy a technológia semlegesség fontos, e bennünket az eredmény érdekel. Én nem vagyok mérnök, és nagyon sok árnyék jelentés felelős sem az, tehát ők sem műszakiak. Ezen túlmenően az uniós intézményeknek példaképnek kell lenniük. A saját mobilitásokat is fenntarthatóan kell alakítani, hogy kevesebb legyen a zaj és káros anyag kibocsátása gépkocsikban. Szeretnék egy közös adatbankot kutatási projektekkel, adatokkal hogy transzparens legyen a rendszer. Fontos a közlekedési hordozók integrációja a gyalogostól, a biciklisen, a közösségi közlekedésen, az autóvezetőig. A lényeg, és Svájc jó példával jár elő, az ajtótól ajtóig ez az, ahol a hatékonyságot kell növelni. Széles konszenzus volt, hogy a biztonság és az egészség nem kaptak kellő figyelmet ennek fontosnak kell lenni. És nagyon örülök, hogy a zajcsökkentésnél ö, nagy volt az egyetértés, ez még két-három éve nem volt így. Tudjuk, hogy a vasút a legkörnyezetbarátabb megoldás, de hát csak akkor lesz jövője, ha a zaj problémát meg tudjuk oldani. Ezt mutatják a tanulmányok. Látjuk, hogyha megfelelő mértékben biztosítjuk a teherszállítást, és vannak olyan technológiák, amelyekkel a zajt csökkenti lehet a megfelelő zajvédő falak

stratégia megvalósítása a fenntartható mobilitás céljából tekintettel kell, hogy legyen a különbségekre az egyes régiókban, mert csak így tudjuk majd integrálni a modellt. Az egyenlőtlenségeket regionális szinten csökkenteni kell, de hát a munka erőmobilitását is elő kell segíteni, hogy nagyobb legyen a kohézió az interregionális kapcsolatokra, a határon átnyúló kapcsolatokra kell hangsúlyt helyezni itt még vannak hiányosságok. És fontos, hogy a kutatást és az innovációt még inkább a cél szolgálatába állítsuk de nagyon fontos, hogy regionális szinten szülessenek meg a döntések, hogy megfelelő legyen az információhoz való hozzáférés, és hogy uniós eszközöket is mobilizálni tudjunk. Köszönöm, Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Kramer úr, a munkát önnek és a csapatának is. És köszönöm azt, hogy különösen az intelligens közlekedési hálózatok tekintetében figyelembe vette a mi javaslatainkat is. Azzal próbálkozunk, hogy a felhasználókat is bevonjuk a munkába, és a helyi regionális hatóságokat szintén egy európai intelligens közlekedési hálózat kidolgozásába bevonjuk. Így tudjuk a technológiából a lehető legtöbbet kihozni. A helyi regionális hatóságok bevonására is szükség van, nekik is innovatívaknak kell lenniük abban, hogy a napi mobilitási problémákat megoldják, amik a legtöbb európai állampolgárt nap mint nap érintik. Ők vannak legközelebb a szállítási és közlekedési hálózatokhoz, tehát ők tudják legjobban, hogy mit és hogyan érdemes megváltoztatni rajtuk. A technológiák azok már előre szaladtak ahhoz képest, hogy mennyire alkalmazzuk őket. És érdemes jó képzelőerővel rendelkezni ahhoz, hogy ezeket a hatékony eszközöket a lehető leghatékonyabban tudjuk felhasználni a közlekedésben. Köszönöm szépen, elnök úr! mondja Bilbao úr, nem Ferreira úr. Az innováció a közlekedés területén is rendkívül fontos, hiszen egyszerűbb, használható, fenntarthatóbb, könnyebb és biztonságosabb közlekedést tudunk így kialakítani. De sajnálatos az, hogy nagyon sok ország mindennapi életének a valóságát nem vesszük figyelembe. Támadás éri a közösségi közlekedési hálózatokat, ez történik például Portugáliában is. És ez ahhoz vezetett, hogy például ennek a közlekedési, köz, közösségi közlekedési hálózatnak a használata 20%-kal csökkent. Nem eléggé kényelmes, nem eléggé biztonságos, óriási mértékben növekedtek az árak, és pont a társadalom legsérülékenyebb rétegeit érinti ez a legsúlyosabban az emberek a magán közlekedési eszközök használatához fordulnak, és ezzel az energiafelhasználás csökkentési célkitűzéseinket éppenséggel nem tudjuk elérni. Tehát az átlag emberek elleni offenzívát hagyjuk abba. Redding. Redding biztos asszonynak adom meg a szót a bizottság nevében. The commission would like to thank... Tisztelt elnök úr, a bizottság szeretné Krámer úrnak és a Transzak bizottságnak megköszönni a munkáját, valamint az egész háznak szeretnénk a támogatást megköszönni, hogy az európai közlekedés technológiát, a kutatást és az innovációt magasra tehetsük a prioritási listánkon. Nagyon fontos a növekedés és munkahelyteremtési menetrend szempontjából is, hogy ezt a területet élénkítsük. Köszönöm a számos konkrét javaslatot és ajánlást is, amit megfogalmaztak. Az Európai Bizottság ezeket meg fogja vizsgálni, és nagyon sokat természetesen át is fogunk venni belőle, hiszen ez segíti azt, hogy a Horizont 2020-as célkitűzéseket elérjük, illetve a közlekedés területén a prioritásainkat meghatározhassuk annak érdekében, hogy hatékonyabb, fenntarthatóbb és felhasználó barátabb rendszert tudjunk létrehozni tehát köszönöm a nagyon konkrét és proaktív javaslatokat. Nagyon is ki fogjuk használni ezeket. Komisárin. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel lezárom ezt a vitapontot. Holnap lesz a szavazás 12 órakor. A következő napi rendi pont a Kekus jelentés energiahatékonysági intézkedések kohéziós politika szerinti végrehajtása és hatása. Kérem